Good morning, colleagues. Our uh, meeting this morning is... Good morning, colleagues. Our meeting this morning is from 9.30 to 11.30 and followed by uh, a coordinate, coordinators. Igen, tisztelt kollégák. 12.30-kor uh, záródik a koordinátorok ülése. Itt a, a napirend elfogadásával kapcsolatban van egy néhány módosítás, az Eurodac eh, negyedik pont volt, eh, ezt elhalasztottuk. 11 óra 10-kor lesznek a szavazások. Amennyiben ezzel kapcsolatban kifogások nincsen, akkor ezt elfogadatot megtekem a nyelvi profilt illetően horvát, eh, lett és gél nyelv nincs, dán, horvát és gélik nyelv délután nem lesz elérhető. Ezzel rátérünk a koordinátorok ajánlásának elfogadására. Mindennek előtt egy néhány libe plusz eh, dátum érkezett április 11-e 9.30-12.30, aztán 27-én 14-től 17.30-ig lesz újabb ülésünk. Amennyiben elfogadja a bizottság ezeket az időpontokat, akkor ez így lesz. Az európai ügyészségre vonatkozó rendelet Április 3-án 16 tagállam volt, amely tájékoztatta a parlamentet, a bizottságot és a tanácsot a 86. cikk első bekezdése értelme, hogy meg, megerősített együttműködést kívánnak kialakítani az Európai Ügyész Hivatalával kapcsolatban. A tervezetet még meg kell vitatni a parlamentben, mielőtt elfogadnak, tehát 16 tagállamban érintve, mint mondtam, a negyedik napi rendi pont. Itt az úgynevezett papírmentes bizottság, ezt nyilván ismerik, úgy döntöttünk, hogy lépésről lépésre haladunk abba az irányba, hogy nem nyomtatjuk már ki a dokumentumokat a jövőben, és tájékoztattuk is önöket erről, hogy létezik egy online alkalmazás az e-meeting pont alatt, itt az összes dokumentum elérhető egyébként. Nyilván láthatták, hogy a do- a papír alapú dokumentumok kiosztását automatikusan megszüntettük, és persze hozzá lehet férni ezekhez kérés alapján. Az azért is van, mert számosan nem használták fel a dossziékat, hogy az utolsó szakaszban jutunk oda, hogy nem nyomtatjuk már a dokumentumokat. A mai naptól kezdve az összes nyelvi változatban a napi rend elérhető a üléstermekben, és az e-meeting alkalmazást kérem tanulmányozzák, ismerjék meg, és onnan a szükséges dokumentumokat le lehet tölteni. Végül pedig megismétlem, ha mindenki e, egyetért ezzel, vagy valaki nem, akkor közölje. Az ötödik napi nagy pont az elektronikus szavazások. A kártyákkal történik, ez 11-10-re kérem gondoskodjanak, hogy két szavazás lesz. Végül pedig 27 28 ára jegyzőkönyv, illetve 2016-20, május 23-24, illetve március 24-ére elfogadjuk ezt, ezeket a jegyzőkönyveket. Az, a negyedik pontot töröltük, az ötödik pont következik, kedves kollégák. Az Európai Bizottság mutatja be a hatáskörök átruházását és alkalmazását 2013-as rendelete kapcsolatban ez a robbanóanyagok prekurzorokkal foglalkozik. Itt a 14. cikk második és bekezdés, a 18. cikk első bekezdés az, amiről beszélünk, és az Európai Bizottság kap először szót, hogy bemutassa ezt az új szabályozást. DAS úr van jelen az Európai Bizottság képviseletében, és kérem, hogy 5 percben mutassa be az anyagot. Köszönöm. Tehát jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy helyet biztosítottak nekünk erre a napirendi pontra meggyőződésünk, hogy a házi gyártású robbanóanyag egy rendkívül fontos téma a terrorizmus elleni harcban. Most is láttuk Európában, hogy vannak terrorista támadások, ezeket ugyan most más eszközökkel folytatták április harmadikán és természetesen a hozzáférhetőséget korlátozni kell, ezek által egyszerűen előállíthatók és meglehetősen hatásosak, és rettenetes hatást fejtenek ki Párizsban és Brüsszelben, ezt már láthattuk az elmúlt években, és nemrégiben Egyiptomban is ez történt. A terrorista propaganda az interneten egyszerűen hozzáférhetővé teszi az idevágó gyártási utasításokat, és az úgynevezett kalifátus fontos tudást tesz közé az robbanóanyagok előállításával kapcsolatban. És hogyha visszatérnek a kül- külföldi harcosok Európába, akkor nagyon jól tudják, hogy hogyan kell bombát készíteni, és arra számíthatunk, hogy ez visszatér ez a tudás az Európai Unióba. Ezért aztán fel kell gyorsítani a ezzel szembeni védekezési tevékenységünket. Egyébként pedig azt is láthatjuk, hogy a közös európai megközelítésre van szükség, hogy megnehezítsük a terroristák dolgát, hogy hozzáférjenek a vegyszerekhez. Ezért aztán 2013-ban az Európai Parlament és a Tanács már annak idején elfogadott egy 98 per 2013-as számú rendeletet, a prekurzorok értékesítésével, forgalmazásával kapcsolatban. Itt vegyszerekről beszélünk, olyan vegyszerekről, amelyeket erre lehet felhasználni, és természetesen a gyanús tranzakciók jelentési rendszerét is ki kell alakítani. Február végén az Európai Bizottsági jelentést fogadott el a rendelettel kapcsolatban, két célt követünk ezzel. Egyrészt a rendelet alkalmazásáról van szó, másrészt pedig a delegált jogszabályok végrehajtása is fontos a bizottság számára. Megfelelő tapasztalatokat kellett gyűjteni, de rövid idő áll csak rendelkezésre. Túl erős következtetéseket pillanatnyilag még nem tudunk levonni éppen ezért. Az Európai Bizottság célja az, hogy a jelentés hozzájáruljon a további haladáshoz a prekurzorok esetében a másik pedig, hogy lássuk azokat a kihívásokat, kezelni tudjuk, amelyekkel a tagállamok szembesülnek ezen a területen, és az erőfeszítéseket is erősítsük a jövőben ezen a területen, és a delegált jogszabályok végrehajtására vonatkozóan is. A négy pontról szeretnék röviden beszélni. Egyrészt nagyon bizakodunk abban, hogy a rendelet hozzájárul jelentősen ahhoz, hogy hogy a házi gyártású robbanóanyagokat korlátozok Európában, megnehezítjük ezt, és általában csökkenthetjük az ilyen prekurzor anyagok hozzáférhetősöket az európai piacon, és egy fordulatra számítunk itt az alternatív anyagok esetében, ezeket használjuk, amelyeket ugyanolyan célra lehet felhasználni a háztartásban, de bombát nem lehet belőle gyártani, tehát ezen a területen várunk haladásra. A második pont megerősödött a bűnüldöző szervezek kapacitása, a gyanús eseményeket követni tudják, láthatjuk, hogy a bejelentések száma növekedett ezen a területen és látjuk például, hogy növekedett a lopások száma is. A jelentés rámutat arra is, hogy komoly feladatokkal szembesülünk a végrehajtás során, a rendelet alkalmazása során. A tagállamok számára a fő kívás azt jelenti, hogy egy meglehetősen hosszú ellátási lánccal kell boldogulniuk, hiszen háztartási termékekről van szó. Szigorítani kell az alternatív beszerzések felügyeletét és például nemzetközi keretek között az importok és az EU-n belüli mozgásokat is követni kell. Az ellátási lánc esetében a fő kihívás az, hogy azonosítsuk az aggodalomra okot adó termékeket, és eh, itt a professzionális eh, felhasználók, illetve általában az nyilvánosság beszerzései egyaránt figyelemmel kísérendők, és ki meg kell állapítani, melyek azok, amelyek gyanúsak a beszerzések közül. A szigorítások hatája a professzionális felhasználást, és nem csak általában a nyilvánosságra vonatkozóan E, meglehetősen jó munkát végeztünk eddig a rendelet értelmében, úgy gondolom, de azért vannak olyan példák, ahol a terroristák továbbra is hozzáférnek a prekurzorokhoz. Az Európai Bizottság éppen ezért e, azt tervezi, hogy átdolgozza ezt a rendeletet, hogy e, ezekkel és egyéb új kihívásokkal is boldogulni tudjunk, hogy erősíteni tudjuk ezt a területet a jövőben. Igen, is megnézzük majd, hogy hogyan tudjuk szigorítani az ellenőrzéseket új, vagy már a listán szereplő anyagokkal szemben, és tisztázni szeretnénk, harmonizálni szeretnénk az előírásokat mindennek előtt, ha ez segít abban, hogy az ellátási láncot összhangba a kötelezettségeinkkel, és hatékonyabban tudjuk megvédeni az érdekeinket és a költség elemzés is el fogjuk végezni, amelyre szükség van, hol van szükség szabályozási, törvénykezési és egyéb fellépésre. Végül pedig a jelentésben jelezzük azt is, hogy az Európai Bizottság delegált jogszabály 2013-ban, delegált jogszabály 16-ban az alumíniumport, a magnézium nitrátot és a magnéziumport is felvette erre a listára, ez egy delegált jogszabály alapán lehetséges. Igyekszem felhívni a figyelmet az a prekurzokkal foglalkozó állandó bizottságban végzett munkára. Ez egy óriási munka volt, nagyon szoros együttműködés alakult ki a tagállamok és a bizottság között, illetve a tagállamok között ugye általában. Ez egy pozitív dinamizmus hozott ezen az egész területen. Az Európai Bizottság teljes mértékben kötelezettséget vállal, amellett, hogy végrehajtjuk teljes mértékben ezt a rendeletet, hiszen látjuk, hogy további intézkedésekre is szükség lehet ezen a területen, ezekhez alkalmazni fogunk, és természetesen az önök szakbizottságával is szorosan kívánok együttműködni. Uh, Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy a képviselők közül ki szeretne hozzászólni a témához. Birki Szeppol, tessék. Köszönöm, elnök úr. Plusz információt szeretnék kapni, nem kritikával akarok élni. Azt említette, hogy magas számú jelentés született a gyanús ügyletekről. A szám azért növekszik, mert nagyobb a figyelem most ezen a területen, és ez egyetemi eredményeket is mutat, mármint azt a következtetés le lehet vonni, hogy tényleg vannak problémás ügyletek, végül is legálisnak mutatkoztak ezek az ügyletek, vagy pedig bűnügyi nyomozáshoz vezettek esetleg ezek az eredmények. Plusz még azt szeretném kérni, hogy egy kicsit részletesebben magyarázza el, ugye a delegált lehetőségekre vagy hatalomra vonatkozóan tett egy utalást. Ez a gyakorlatban hogy működik? Valaki más, mielőtt a bizottság képviselőnek visszaadnám a szót? Köszönöm, Birgit. És akkor, Dász úr, tessék. Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is. Egy sor tényt vizsgálunk. Természetesen a különböző tényezők közötti kapcsolat és viszony magas szintű valójában a robbanó prekurzorok száma működik. Részben ennek az oka nagyon sok gazdasági vállalkozó alkalmazza a korlátozásokat, másrészt sokan saját döntés alapján leállították a gyártást, vagy leállították a Robbanó prekurzorok értékesítését. Az ellátási láncban nem láttunk ennek eredményeként veszteséget, vagy pedig bármilyen zavart. Tehát ez az egyik oldala, egyik része a képnek. Tehát kevesebb az értékesítés, kevesebb az eladás. Másrészt látjuk, hogy növekszik a bejelentett gyanús ügyletek száma. Valószínűleg ennek az az oka, hogy itt kölcsönös hatás lépett föl. Egyrészt nagyobb figyelem, nagyobb nyomonkövetés, a vállalkozók szintjén, tehát óvatosabbak, hogy így egyszerűen fogalmazzak. Másrészt egy másik ok lehet, hogy a végrehajtó hatóságok részéről is nagyobb a, az odafigyelés, jobban nyomon követik ezeket az ügyleteket. Néhány tagállam adhok módon információt ad a jelentésekről, illetve a megtagadott engedélyekről, de jelenleg ez nem vált még szisztemikussá. Tehát még nagyon korai fázisban vagyunk a végrehajtás tekintetében. Valószínűleg tisztább lesz majd a kép néhány év múlva. A jogosultságok delegálására vonatkozóan egyrészt ugye volt lehetőségünk arra, hogy ezt a három anyagot a kettes mellékletbe fölvegyük, amelyek az ellenőrzés tárgyát fogják képezni. Ezt a hagyományos úton tettük meg. Az alapja a bizottság javaslata volt. Ennek az oka alapvetően az állandó prekurzor bizottságoktól érkezett. Gyakorlatilag maguk a tagállamok javasolták, hogy ezt a három anyagot föl kell venni a listára. A javaslatot notifikálta az Európai Parlament és a Tanács normál módon, semmilyen ellenvetés, semmilyen megjegyzés nem született ezzel kapcsolatban, úgyhogy elfogadásra került. Köszönöm. Köszönöm szépen, kellett volna említenem, hogy a terrorizmus elleni és radikalizáció elleni ö, igazgatóságot vezeti ön. Köszönöm szépen, kollégák! Ha nincs más megjegyzés vagy kérdés, akkor szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, illetve Birgitnek, hogy az eszmecserét így le tudtuk folytatni. Köszönöm szépen, kollégák! Át is térünk a hatos és a hetes pontra a ö, visszaküldési, problé, ö, visszaküldési programra. Ö, döntés született arról, hogy hatékonyabbá kell tenni a visszaküldési eljárást. Iránymutatásokat tartalmaz az adott dokumentum a tagállamok számára arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene megfelelően végrehajtani ezt a feladatot, illetve a Máltai nyilatkozat nyomonkövetéséről is szó van. Az bizottság egy közleményt adott ki a hatékonyabb visszafordítási politikáról az EU-ban, amely egy megújított cselekvési tervet tartalmaz erre vonatkozóan, az úgynevezett fókuszált cselekvésekre vonatkozó ajánlásokat tartalmaz azért, hogy hatékonyabb legyen a visszafordítási irányelv végrehajtása. Mion Dragas tudorásnak szeretném átadni a szót most, aki a Digi Home vezetője a szabálytalan migráció és visszafordítási politika témájával foglalkozik. Itt van a bizottság képviselője? Igen, tessék, öné a szó. Uh, Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, a bizottság a migráció kezelését mindig cselekvések folyamatának tekinti, hiszen uh, hatékony intézkedésekre van szó azért, hogy a irreguláris migráció kérdéseit kezelni tudjuk. Hasonló logikát követünk, hatékony visszaküldési politika alapja a tagállami intézkedések és a harmadik országokkal együttműködésen kell, hogy alapuljon. 2015-ben egy cselekvési tervet fogadott el a bizottság, 40 nagyon jó akció, cselekvés tartalmazott ez a cselekvési terv, amit a bizottság elfogadott. A végrehajtásra gyakorlatilag még ugye a, a migrációs válság előtt történt, Mára ezért azt láttuk, hogy frissíteni kell ezt a cselekvési tervet. Egyrészt a visszaküldési arány az elmúlt években 35-37% körül mozgott. Hogyha ebből a számból kiveszük a nyugat-balkáni vagy a keleti partnerségi országokba történő visszaküldés, aki, amely országokkal nagyon jó az együttműködésünk és van visszafogadási egyezményünk, ezért ha ezt a számot még kiveszünk, akkor 30% alá csökken a visszaküldés aránya. Rá, plusz több mint egy millió menedékes, tehát menekült státuszt kérő személy jutott be az Európai Unióba, és nagyon nagy a száma elutasított kérelemnek. A, nekünk, illetve a tagállamoknak fel kell készülnie ennek a kezelésére. Valójában az új, a megújított cselekvési terv, illetve az a csomag, amit március elején elfogadtunk, tehát a cselekvési terv és az ajánlások ezt célozzák a valóságból indulunk ki, a sürgősségi kérdésekből indulunk ki, hiszen a tagállamokban egy bizonyos helyzet kialakult, ebből kell kiindulnunk. Megvizsgáltuk azt, hogy a jogalkotási, operációs és pénzügyi eszközöket e tekintetben hogyan használják a tagállamok azért, hogy hatékony legyen a visszaküldés. Mit is tartalmaz ez az új vagy megújított cselekvési terv? Egyrészt megvizsgáljuk, hogy a nemzeti rendszerek, a nemzeti visszaküldés hogyan lehet hatékonyabb, hogyan lehet jobban használni a visszaküldési irányelv a lehetőségeket. Ajánlást tart, ezért van egy ajánlás is a cselekvési terv mellett, ez részletesen bemutatja, hogy a tagállamok eddig hogyan alkalmazták, és hogyan ültették át az irányelvet, a visszaküldési irányelvet. Majd az ajánlásokra is rá fogok térni, de ez egy külön dokumentum. Másrészt megvizsgáltuk azt, hogy a tagállamokban és EU-s szinten a menekült témákban, az eljárásokban hogyan lehet a megfelelő logikát föntartani, hogyan lehet biztosítani, hogy koherencia, szinergia létezik nemzeti szinten a folyamatok lefolytatása tekintetében, az eljárások lefolytatásakor. Harmadsorban az információcsere további javítását célozzuk a cselekvési tervben tagállamok között, EU ügynökségek között e tekintetben a visszaküldés témájában. Megvizsgáltuk a meglévő IT rendszereket, amelyek rendelkezésre állnak a tagállami hatóságoknál, megvizsgáltuk a hozzáférési lehetőséget, és hogy hogyan lehet javítani ezt a hozzáférést. Negyedik pont a cselekvési terv a jó gyakorlatok cseréje tartalmaz, ezért, hogy az önkéntes visszaküldési témákban harmonizációt lehessen megvalósítani, tudva azt, hogy jelenleg vannak olyan helyzetek, amikor a harmadik országok értékesítik, illetve próbálnak mozgolódni, és azt megkeresni, hogy melyik tagállam biztosítja a legjobb feltételeket a visszafogadás témájában nemzeti és EU szinten vizsgáljuk ezeket a helyzeteket. Az Európai Határügynökséget hívjuk föl arra, hogy megfelelő támogatást biztosítsanak, hogy felállítsanak egy rendszert június végére a visszaküldés lebonyolítására. Továbbá az Európai határügynökségtől, határőrizeti ügynökségtől azt várjuk el, hogy októberre állítsák föl a visszaküldési rendszert és az erre vonatkozó programot. Megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan lehet növelni 100 millió euróra a támogatás e témában a tagállamok számára, és így támogatva a nemzeti erőfizetéseket. A következő pont, hogy a tagállamokban kompenzált kiegyensúlyozott megoldásokat kell találni, és megfelelő együttműködést kell kialakítani harmadik országokkal. Most átérnék az ajánlásokra, a másik dokumentumra. Ennek az alapja a visszaküldési irányelv. Pragmatikusan vizsgáljuk azt, hogy a Schengen értékelési rendszer az elmúlt két évben hogy működött, megvizsgáljuk azt, hogy a tagállamok hogyan tudnák jobban alkalmazni a visszaküldési irányelv szabályait nem írunk elő új kötelezettségeket, csak az irányelvhez ragaszkodunk, és a védzáradékokat is megvizsgáltuk az irányelv tekintetében. Fontos azt is elmondani, hogy ez nem egy egységes szabály. Az ajánlásnak nem az a az értelmezése, hogy minden tagállam ugyanúgy és ugyanolyan intézkedésekkel alkalmazza ezeket az ajánlásokat. Mert a specifikus ajánlások az egyes tagállamoktól függően alkalmazandók vagy sem. Ugyanakkor azt várjuk a tagállamoktól, hogy maguk a tagállamok vizsgálják meg, hogy valójában mire van szükség. Röviden, az ajánlások olyan intézkedéseket tartalmaznak, amelyeknek a lényege az együttműködés fokozása az összes tagállami hatóság között, a szakértői információk cseréjére is vonatkozik, illetve a gyors reagálást is hangsúlyozzuk, amikor bármilyen akadály merül fel a visszaküldés témájába. Próbáljuk megvizsgálni, hogy milyen nem hatékony helyzetek alakultak ki a tekintetben, ahogy a nemzeti hatóságok kezelik ezt a helyzetet. Értékeljük, megnézzük azt, hogy hogyan lehet gyorsított eljárással megvizsgálni a menekültjogi kérelmeket, illetve hogyan történik a végrehajtása a visszaküldési határozatoknak. Azt is megvizsgáljuk, hogy a belépési tiltásokat megfelelően és milyen módon kezelik a tagállamok. Megvizsgáljuk a fenntartható önkéntes visszaküldési lehetőséget 2017. júniusig fogjuk ezt vizsgálni. Két olyan téma, ami a civil társadalom bizonyos szegmensei kritizáltak, és amik, amely témákról az elmúlt hetekben intenzív eszmecserét folytattunk. Itt a visszatartás vagy letartóztatás témája az egyik. Itt megvizsgáljuk azt, hogy hogyan kell értelmezni, vagy hogyan kellene értelmezni és alkalmazni az irányelvet, hogy megfelelően történjen a végrehajtás. Ez nem tartalmaz olyan intézkedéseket, vételre vonatkozóan itt a tagállamoknak kell intelligensebben használniuk az irányebben szereplő korlátokat, és a megfelelő helyzethez kell ezt alkalmazniuk a visszafogadás tekintetében. Amikor a visszaküldés és a visszafogadás lehetséges és gyakorlatilag megvalósítható, akkor az őrizetbe tartás tekintetében is lehetővé kell tenni a visszaküldés. Viszont ha nem létezik ilyen helyzet, akkor természetesen nem várjuk a tagállamoktól az, hogy a őrizetbe tartást alkalmazzák, mint egyetlen eszközt. Kiskorúak, akár kísérlet, akár kísérlet nélküli kiskorúakról van szó. az első téma az ajánlásokban, hogy egy tisztázni kell a jogi helyzetet, a jogi státuszt. Ezt tagállami szinten kell megtenni. Amikor nem tisztázott a jogi helyzet, akkor ezek a kiskorúak a szürke zónába kerülhetnek, és így visszaélések áldozatává válhatnak. A második pontja az ajánlásnak ebben a témában a Egyrészt a gyermek legjobb érdekét kell megvizsgálni, ugyanakkor a visszaküldés a kiskorúnak a családjához, a származási országhoz sokszor lehet a legjobb megoldás, és legjobban szolgálhatja a gyermek érdekét. Multidisziplináris értékelést kell végezni. A visszaküldés a származási országba, ez egy opció a családhoz, ez része kell, hogy legyen a tagállam rendelkezésre álló cselekvési horizontnak. Az ajánlások szempontjából fontos, hogy emberi, pénzügyi és politikai forrásokba kell befektetni. A bizottság készen áll a tagállamok támogatására e tekintetben. A bizottság be fog számolni a cselekvési terv végrehajtásáról és az aktuális helyzetről 2017. decemberében. Nagyon fontos és érzékeny, kényes kérdésről van szó. Benzola asszony az első hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Mindenek köszönöm a bizottság képviselőjének, hogy ilyen részletes és átfogó prezentációt tartott. Szögezzük le egyértelműen, hogy egy olyan eleme van az európai migrációs politikának, egy terület, ahol nagyon messze vagyunk még attól, hogy hatékonyan végrehajtsunk a rendelkezéseinket, és ez a terület a visszatérés kérdése. Ha megnézzük, hogy hány embert fordítottak vissza, nagyon alacsony ez a szám. Ennek több indoka is van, ahogyan ez elhangzott, és nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos, hogy minden tagállam együttműködjön annak biztosítása érdekében, hogy egységesen alkalmazzanak egy rendszert az egész EU-ban. Ez utalás a shoppingra is, az önkéntes visszatérés fontosságát nem lehet eléggé kihangsúlyozni. Hadd hivatkozok mindenkit a saját országomra, ahol sikeres, segített önkéntes visszatérési programokat bonyolítottak le. Ez példa lehet arra, hogy mit lehet megtenni annak érdekében, hogy visszatérjenek ilyen személyek, és mégis a non elvet is tiszteletben tartsuk. Ahogyan a bizottságtól is hallottuk, kulcsfontosságú lesz a visszatérés, de hogyha a visszafogadás nem lehetséges, hogyha a tagállam nemzeti szinten nem hozott létre kétoldalú megállapodást az érintett harmadik országgal, akkor hol van a bizottság szerepe, hol marad, ahogyan ezt mi többször is kértük a bizottságtól és a tanács, a tanácsi következtetésekben is. Mi három-négy hónap havonta megismételjük azt, hogy még mindig nem tettünk eleget ez ügyben. Ami a e, határ és parti e, e, ügynökség által indított kérdési programokat illeti. Igen, itt gyorsan kell erőfeszítéseket tenni, hiszen vannak határidők, és hónapról hónapra azt látjuk, hogy amit ígértünk, és amit elfogadtunk, amiben megegyeztünk politikai szinten, az helyben nem valósul meg utolsó megjegyzésem, kiskorúak, itt tisztázni kell a jogi státuszt, ez kulcsfontosságú. Tudjuk azt is, hogy különböző módszereket alkalmaznak a tagállamokban. Az is világos, hogy jelenleg nagyon sok a visszaélés, az is egyértelmű, hogy nagyon sok kíséret nélküli kiskorú tűnt el, bűncselekmények áldozatává válik. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság és a tagállamok együtt kell, hogy dolgozzanak nagyon szorosan annak érdekében, hogy vissza, végre tudjuk hajtani hatékonyabban a már elfogadott politikai iránytatásokat. Köszönöm. Brigitt, Szippa, Néhány más szempontra is szeretnék rávilágítani. Lehet, hogy ez többeknek tetszik, vagy nem tetszik, de az igaz, hogy a visszatérés a menekültügyi rendszerünk része. Tehát akik azt menedéket kérnek, de ezt nem kapják meg, azoknak vissza kellene térni, tehát ideális esetben a származási országukba. Az első kérdés, tehát igen, egyetértek, hogyha visszatérésről beszélünk, a kérdés az, hogy, hogy ez hogyan történjen. Itt világos szabályokra van szükség, hogy tiszteletbe tartsuk az emberi méltóságot, és elfogadható módon történjen a visszatérítés. A második kérdés. Tényleg visszaküldjük a származási országba azokat, akik nem kapják meg a menekült státuszt, vagy pedig hajlandók vagyunk akármelyik harmadik országba kitoloncolni őket. És a kérdés az, hogy miért fogadna el ilyen akármilyen harmadik ország olyan személyeket, akik nem az ő állampolgárai. Lehet, hogy fizetünk ezért, de egy kicsit aggódom amiatt, hogy ezzel milyen politikai jelzést küldünk. Úgyhogy nem pénzkérdésről van szó, mert sokat fizetünk harmadik országoknak, de ez azt jelenti, hogy mi nem vagyunk hajlandó gondoskodni ezekről az emberekről, de más országokat kérünk ugyanerre. Hát a visszatérés esetében tényleg a származási országba eh, kellene mindenkit eh, visszaküldeni. Roberta Metzola kolléganőm említette az előbb, és ez így van, hogy vannak két oldalú megállap, visszatérési megállapodások is. De nem kellene arra törekednünk, hogy európai szinten szülessen meg visszafogadási megállapodás. Mert szerintem az nem igazán hasznos, hogyha valamelyik tagállamban van valamilyen származási országgal ilyen visszafogadási megállapodása, és akkor ez az ország vissza tudja küldeni oda, Eh, az embereket, de a többi 27 országnak nincs ilyen megállapodása. Tehát egy egységes európai menekült egy rendszerről beszélek. És szerintem európai szintű megállapodásra kellene, eh, eh, lenne szükség a visszatérés és a visszafogadás területén is, és nem 27 különböző ilyen megállapodásra. Ha világos jelzést, üzenetet akarunk megfogalmazni, az ki kell terjedjen arra, hogy igazán megvédjük azokat, akiket üldöznek vagy kínoznak ott, ahonnan elmenekültek, de a szegénység elől menekülők számára ugyanezt nem tudjuk biztosítani. A menekültügyi eljárásokat jogilag teljesen tisztán kell lebonyolítani, de talán gyorsabban. Az Európai Unióban nagyon sokan tartózkodnak egy évig, vagy annál tovább is, és csak utána döntik el, hogy visszatérnek. Ez igazából érthetetlen hogyha azt akarjuk üzenni a világnak, hogy azokat akarjuk megvédeni, akinek tényleg van joga arra, hogy menedéket kapjon, akkor ezen kell dolgoznunk. És a kérdésem az, van-e bármilyen információ arról, hogy az összes tagállam dolgozik-e azon, hogy fel tudják gyorsítani a menekültügyi eljárásokat, de ezt egy jogilag kikezdhetetlen módon teszik. -e a harmadik országokkal folytatott együttműködés kapcsán hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a visszafogadási egyezmények valóban lehetővé teszik a visszatérést? Különböző lépésekre gondolhatunk, hiszen a származási országok helyzete nagyon különböző. Itt korlátozott fellépésekről beszélünk, ez, ez a bizonyos származási országokkal kapcsolatban, vagy a külpolitikánk bizonyos részein vannak változások, akár a kereskedelem, a halászat, az energetika területén, milyen stratégiák alakulnak, és lát-e valamilyen előrelépést. Köszönöm szépen, Koszterül. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az elutasított menedékkérőkkel kapcsolatban is nagyon fontos az, hogy az ilyen elutasított menedékkérőt az emberi jogok, az Európai Alapjogi Karta és a jogállamiság alapján bíráljuk el. Ez kell, hogy legyen az alapvető orientációnk, akkor is, ha olyanokról van szó, akiknek a menedékkérelmét elutasították. És a kétéljeim vannak, hogy ezt az elvet mindig betartják-e. Két példán keresztül szeretném ezt világosan tenni. Az első. Mi a szándék azzal kapcsolatban, hogyha a határon gyakorlatilag internálják a menedékkérőket, ez összeegyezhető e az eh, a jogállamiság egyik alapelvével, az ártatlanság vélelmével. És az ártatlanság vélelme, ez a jogállamiság egyik általános alapelve, amelyet az Európai Unió mindenképpen alapértéknek tekint, és ezt eh, gyakorolni kell, ezt az elvet azokkal kapcsolatban, akik a külső határainkhoz érkeznek meredéket kérve. A második kérdés, mit eh, tegyen, tegyünk a kiskorúakkal? Itt az alapelv, hogy elsősorban a gyermek eh, érdekét kell védeni, ez különösen kiskorúak esetében fontos. Azt kérdezem, hogy milyen kezdeményezésekre van szükség annak érdekében, hogy a gyermek javát eh, szolgálva járjunk el, és hogy erősítsük a családegyesítéseket is. Köszönöm. Diaz de Mera úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a pont, ez a téma, ugye a visszaküldési irányelv hatékony végrehajtásáról szól, valamint a bizottsági közlemény ennek a pontnak a témája, hatékonyabb, hatásosabb visszaküldési program tekintetében. Ez a kiindulási pont. Azért szeretnék emlékeztetni arra, hogy a visszaküldési irányelv mögött egy fontos vita folyt, 2004-2009-es időszakra vonatkozott mindez, és ahogy Carlos és mások is emlékezni fognak rá, az irányelv támogatást kapott a parlament két fő frakciójától. A néppárti frakció megszavazta, akkor az ECR tagok gyakorlatilag a britek is oda tartoztak, valamint a Szocialista és Demokrata frakció is megszavazta. De szeretnék emlékeztetni arra, hogy két spanyol, Avions és Borrell képviselők nem szavazták meg az irányelvet. Így indult ennek az irányelvnek a sorsa. Nagyon kérdéses és kritikus volt ez az irányelv. Egy fontos kérdés, ezt most föltenném a bizottság képviselőjének. Az Európai Unióban hány ország ültette át nemzeti jogrendszerébe az irányelvet? Hány tagállam hajtotta végre, és hány nem? mert nagyon hosszú volt az átmeneti időszak, és különösen Görögország tekintetében, hiszen a szigetről, szigetvilágról van szó, ez egy különleges körülmény. Ezt szerettem volna elmondani. Plusz még azt is el szeretném mondani, ha jól emlékszem, a bizottság képviselője azt mondta, hogy a civil társadalom számára két fontos kérdés van. Az egyik a fogvatartás, a másik a kiskorúak témája a jogi jogász nyelvészeket kéne megkérdezni, mert a visszaküldési irányelvben a fogvatartás szó nem is szerepel. A visszatartás közigazgatási őrizet a szerepel, de fogvatartás bűncselekmény okán nem szerepel. A tanásnak tisztáznia kellene a koncepciókat. Ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, amikor értékelni próbáljuk, illetve a gyakorlatban próbáljuk végrehajtani ezeket a szabályokat. Amennyire emlékszem, az irányában semmilyen utalás nem történik fogvatartásra. Itt viszont fogvatartásról beszélünk, és ennek a feltételeiről. Emlékszem, 2006-2007-ben, ugye, amikor tárgyaltuk ezt az irányelvet, próbáltunk jogbiztonságot garantálni a közigazgatási őrizetre vonatkozóan korlátokat állítottunk föl, és ha jól emlékszem, akkor ez 18 hónapot ez a határ, és Carlosra nézek, aki megerősíti ezt, hiszen ő is aktívan dolgozott ezen a témán. Következő kérdésem, hogy 18 hónap elteltével, amikor közigazgatási őrizet bekövetkezett, utána például egy állampolgár, akinek nem tudták meghatározni az állampolgárságát, vagy bilaterális vagy másfajta megállapodás alapján nem sikerült tisztálni a helyzetét, akkor mi történik egy ilyen polgárral, illetve a bizottság közleménye ami a visszaküldési irányelv hatékony végrehajtására vonatkozik, tartalmazza ezeket az aspektusokat. És természetesen szeretném kifejezni aggályomat a kiskorúak helyzettel tekintetében. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. diaz It's a very useful. Um... Köszönöm szépen. Nagyon hasznos volt, hogy emlékeztetett minket magára az irányelvre és itt az őrizetbevétellel kapcsolatos politikáról szólt. A detention, a őrizetben tartás nem szerepelt az irányelben, a bizottság kézikönyvében viszont igen, ott szerepel, hogy hogy lehet használni a, a detention, őrizetbe tartás, fogvatartást. De hogyha egy kicsit tovább viszem ezt a gondolatot, akkor megkérném a kérdezném a bizottságtól, ugye a civil társadalom, civil szervezetek aggódnak amiatt, amit Temére úr is említett, hogy fogva tartják a mellékkérőket. A kérdésem az, hogyha a bizottsági kézikönyvben az szerepel, hogy ezt szisztematikusan ne, ne használják ezt az eszközt a tagállamok, akkor most azt kérdezem, ahogyan tudjuk, lehet, hogy néhány tagállam nem mégis szisztematikusan használja ezt a leszközt, az őrizetben tartást, bár a bizottság kézikönyve azt mondja ki, hogy ezt szisztematikusan ne használják a tagállamok. Rádev úr a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök úr. A terrorcselekmény Stockholmban múlt héten, illetve tavaly Berlinben elkövetett eh, terrorcselekménye eh, azt bizonyította, hogy hatékony és gyors eljárásokra van szükség, olyan migránsok visszatérítésére, akik nem felelnek meg a nemzetközi eh, oltalom kritériumainak. Gyakorlatban azonban nehéz ezt megvalósítani, ilyen határozatokat meghozni. Azokat térítjük csak vissza, akiknek nincs joga amit továbbra is itt tartózkodni, csak akkor tudjuk valóban megvédeni azokat, akik viszont jogosultak az itt tartózkodásra, a menedékre. Fontos az együttműködés harmadik országokkal, még több visszafogadási egyezményre lenne szükség azok az irreguláris migránsok, akik nem jogosultak védelemre, most minél kevesebb ilyen személy van, annál sikeresebb lesz a visszatérés. Bulgárián rendelkezik az EU egyik külső határával, és mi azokat, akik eh, nem jogosultak Európában maradni, megpróbáljuk visszaküldeni, és a menedékre jogosultak helyzetét megpróbáljuk megkönnyíteni, de egyedül erre nem vagyunk képesek. Szolidaritásra és különböző szakértői rendszerekre van szükség, hogy meg tudjuk védeni a Törökországgal közös külső határt. Trapéni asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Olyan sok dolog nem világos még, ahogy ezt a vitából is egyértelművé válik. Mindenek előtt az Európai Uniót sokan bírálják azért, hogy nem tesz egyértelmű különbséget a migránsok, bevándorlók és a menekültek között. A, köz, a diskurzusban, amit a közvéleménye is folytatunk, ezt világossá kell tenni. A közvélemény a migrációt jobban fogadja el, hogyha világosabb lesz ez a különbségtétel a migránsok és a menekültek között. Most már nem olyan a helyzet, mint 2008-ban, 2004-ben azóta megváltozott a helyzet. Most már azt tapasztalunk olyan eseményeket, mint ami múlt héten történt Svédországban. Tudnunk kell azt, hogy a bizottság mit kíván tenni máshogy, mint korábban. Milyen intézkedéseket készül bevezetni a bizottság az új körülmények között? Mit fog tenni a bizottság annak érdekében, hogy világosan megkülönböztessük a migránsokat a menekültektől? Tehát egyrészt legyenek menekültügyi szabályok, másrészt a visszatérésre vonatkozó szabályok. Ilyen típus típusú pontosításra, tisztázásra szükség van, mert ha ez nem így lesz, akkor továbbra is, továbbra sem lesz egységes fellépés, és nagyon súlyos problémákkal fogunk szembesülni. A tagállamok nem tudják, hogy mit tegyenek bizonyos személyekkel. Nem minden tagállamnak van harmadik országokkal kétoldalú megállapodása, és még Európán belül sincs mindenről megállapodás. A bizottságnak pontos eljárásokat kell kidolgozni, és ezt megfelelően kommunikálni, hogy a közvélemény is megértse, hogy mi a mi visszatérési és menekült politikánk. Köszönöm. Kingi asszony. Grazie. E, uh, volevo chiedere una, una precisazione sulle garanzie giuridiche e l'accesso legale. Köszönöm szépen ami a jogi hozzáférést illeti, hát számos esetben az van számos tagállamban, hogy fejlebbviteli lehetőség a menekültügyi eljárás során már nincsen, ez aggodalomra ad okot. Azért is, mert ezt direkt csinálják, hogy felgyorsítsák a bürokratikus eljárásokat, vagyis azonnal meg lehet kezdeni a visszatérítést, a hazaszállítást. Itt komoly kétségeim vannak az a veszély áll fenn, hogy beavatkozunk bizonyos jogokba, igazságügyi garanciákba, stb. Most első és másodosztályú polgárok kategóriái jönnek létre. Mit kíván a bizottság tenni annak érdekében, hogy a polgárok érdekét megvédje ebben azon? Jean Lemet. Köszönöm szépen, hogy árnyék előadói ülésünk volt, ezért késtem most pedig a parlament véleményeit szeretném felidézni újra, az, az elmúlt 18 hónapban rendkívüli körülmények alakultak ki, és vannak, hát joggal állapították meg tagállamok, hogy vannak rendkívüli körülmények, és ez oda vezetett, hogy közigazgatási őrizetben tartanak embereket. Persze országonként változik ennek a megfogalmazása, és itt nem csak átlagos időszakokról vannak információink a őrizet időtartamára vonatkozóan. Itt arról az időszakról beszélek, ami a leggyakoribb és hogyan számolják ezt ki a tagállamok? Az elmúlt időszakban utazásaink során megállapítottak, hogy van legalább egy tagállam, de több is lehet, amelyik újra és újra indítja az órát, ha mozgott a személy az egyik központból a másikba. Tehát tényleg akkumulatív időszakot számolnak, ugye itt 10 napot, 25 nap, 15 nap máshol, és ahelyett, hogy ezt összeadnák, ezt külön kezdik számolni és eh, a tagállamok haladtak-e abban, hogy eljárásokat alakítsanak ki a hontalanok számára, ahol nem, vagy olyan emberek számára, ahol nem állapíthatjuk meg a származás államát, eh, és eh, vannak-e idevágó eljárások, amelyek alapján ez működik, Más témák is felvetődtek. Mi van azokkal, akiket nem lehet hazaszállat, mert nem fogja szállítani, mert nem fogadják be őket, vagy az az állam, amelyről gondoljuk, hogy érkezik, ez nem fogadja vissza hogy tudunk kialakítani egy politikát, hogy foglalkozzunk azon emberekkel, akik szabálytalanul távoztak, és ez milyen következményekkel jár az adott személy számára, vagy a tagállam számára. A parlament időnként tanulmányozza ezt, de ha van friss információjuk, azt szívesen megnéznénk mi is újra. Köszönöm, Jean. Van Berg asszony. Köszönöm szépen pénteken egy terrorista négy személyt ölt meg Svédországban, és többeket súlyosan megsebesített. Ez a személy nem rendelkezett jogosultsággal arra, hogy az országban maradjon. Hogyan maradhatott ott? Ez a nagy kérdés. Számos olyan politikusunk és érdekvédő szervezetünk van, amely újra és újra azt mondta, hogy nincsenek dokumentumai. Ez egy fogalom, amit használnak, az a szegény migráns, aki elveszítette a dokumentumait. Ez egyben azt is jelenti, hogy ez a menedékkérő igazából nem is kért ilyen státusz, vagy elutasították. Az eredménye az volt, hogy illegálisan tartózkodott az országunkban. A migránsok úgy tűnik, hogy ott tartózkodhatnak, ahol csak akarnak de hát a törvény igazából mást tartalmaz. 2013-ban megalapítást nyert, például az minisztérium is megalapította, hogy a rendőrség olyan személyeket keresett, amelyek legálisan voltak Svédországban, de az hangzott el, hogy a hétvégi terroristákat nem keresünk, nem körözzük, de hát 2014-ben az történt, hogy ahelyett, hogy kiutasítanák a dokumentum nélkülieket, a tagállamok igyekezzenek a legális migrációs utakat az EU-ba javítani hogy kevesebb szabálytalan, irreguláris bevándorló érkezzen. Tehát a megoldás nem az, hogy keressük azokat, akiknek nincsenek megfelelő dokumentumok, hanem sokkal inkább több bevándorlót kell Európába hozni. és védpolitikusként azt kell, hogy mondjam, én nem igazán hiszek Wikström úrnak. Azok, akik ilyen terrorizmust meg akarnak akadályozni, hát ott együtt kéne működni azokkal, és egy tisztességes menekültügyi reformra lenne szükség. Tehát 2013-ban megreformálták a Dublini rendszert, ez is egy bukás. Nincs már időm? Jó. Nagyon fontos, hogy lejárt az idő. Köszönöm. Akkor folytassa. Nos, hát amit most csinálnunk kell, az az, hogy gondoskodjunk végre arról, hogy az elutasítottakat ki is vigyük az országból, és hogyha hogy elhagyják az országot, és ha ez nem működik, akkor ezeket a személyeket olyan helyre kell vinni, ahonnan majd ki lehet utasítani őket, és ha erre nincs lehetőség, akkor a hazaszállítás egy olyan terület, amely prioritást kell, hogy élvezzem. Köszönöm mivel megkeresett a svéd kolléga, kollégám, egy néhány dolgot szerintem tisztázni kell. Először is le enyhén fogalmazva furcsának tartom, hogy megragadja az alkalmat, hogy kollégákra reagáljanak, hogy megnevezzék őket, pellengére állítsák őket. Abban az összefüggésben, ami Svédországban most történt, hogy emberek szenvedtek, hogy emberek hajtak meg. De szeretném elmondani, a Svédországban az a döntés született együttesen, hogy a gyűlölet gyűlöletet nem lehet nagyobb gyűlölettel legyőzni. A legjobb módja annak, hogy a tragédiákon túl lépjünk, hogy összefogunk, és a fény és a szeretet sokkal erősebb, mint a gyűlölet és a terrorizmus. Azt gondolom, hogy ezt kéne szem előtt tartanunk itt a bizottságban, valamennyien közülünk. Erre kell gondoljunk. Emlékeztetni szeretném az összes kollégámat, hogy politikai szándékunkat kifejeztük itt a házban, a saját kezdeményezésű véleményünkben, jelentésünkben, ahol a ház 75%-a felhívta a figyelmet arra, ami miatt engem most támadnak, hogy legális és biztonságos utakat kell biztosítani a menet menedéket keresek számára Európába. Ez összefügg a biztonságunkkal, mert akkor pontosan tudnánk, hogy ki érkezik, honnan jön és hova megy. Ebben a kaotikus időszakban, ahol a menekültügyi rendszer összeomlott, vagy talán sosem működött igazán jól. Ezt nem tudjuk. Ezt kell lépnünk, ezt kell tennünk. Nem szabad feladnunk, meg kell ragadni az alkalmat, hogy összefogjunk, egymásra találjunk, és nagyon mélyen hiszek abban, hogy az összefogás, a szeretet, a barátság, az európai szellem képes túllépni ezeken, amit most hallottunk éppen, és amit láttunk elmúlt pénteken Svédországban. Köszönöm. Thank you very much. And the final speaker... Köszönöm szépen, hogy urak utolsó felszólaló. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen. Elnök úr, a bizottságnak is köszönöm ezt a viszonylag részletes jelentést egy új cselekvési tervvel kapcsolatban a hatékonyabb hazatérési vagy visszatérési politika érdekében, de hát egy néhány kérdés nyitva maradt. 20 millióról beszélt, 20 millió euróról, amelyet 2017-ben költett, költöttek az önkéntes hazatérésre. Ha jól értettem akkor most a kérdésem az, hogy ezek kizárólag EU-s összegek, vagy hozzájönnek még nemzetállamok által biztosított összegek is, vagy vannak-e még extra programok is a tagállamok keretei között, és akkor felvetődik a kérdés, hogyha azt mondják, hogy viszonylag kevesen voltak mindeddig, akik igénybe vették ezeket a forrásokat, vagy önként visszatértek, mennyivel kell számolnunk, milyen összeggel kell számolnunk, hogyha amit kap valaki, és hogy ugyanakkora összegről beszélünk egész Európában, vagy az a helyzete valójában, hogy az, aki mondjuk Görögországban önkéntesen visszatér, az más összegben részesül, mint ha mondjuk valaki Svédországból önkéntesen kíván visszatérni. Van-e itt egy átlag adott esetben, amit az Európai Bizottság a cselekvési tervében az egyes országoknak javaslatként előír, vagy ez attól függ, hogy mennyire jól tud tárgyalni az önkéntesen visszatérő. Hogy működik ez? Hogy képzeljük ezt? Hogy csekket kap, készpénzt kap, és végül is a kérdés még az is, hogy az Európai Bizottság hogy tudja kizárni azt, hogy ez a személy, amikor majd pénz, készpénzt kap, mondjuk elveszi a pénzt, és egy fél év múlva egy másik tagállamban ugyanazt a kérvényt nyújtja be, kérelmet a státuszra, és akkor ott megint csak lenyúlja az önkéntes visszatérését járó pénzt, vagy valamilyen családtagjuk. Eljutottunk-e már oda, hogy ezeket az adatokat összevetik, hogy a visszaélést megakadályozzuk? Szeretném megnézni, hogy akkor mindenki, aki szót kért, megkapta-e rendben. Verzi asszony és aztán visszatérünk a bizottsághoz. Elnézést. Hezitáltam, hogy felszólaljak-e. Nyomon követem ezt a vitát, egyébként pedig az AFED bizottságban kellett, hogy legyek egy szavazás miatt. Kicsit ugye nehéz ez a helyzet, hogy egyszerre mindent nyomon kövessen az ember. Lenne néhány megjegyzésem, általános megjegyzésem. Úgy gondolom, hogy több felszólalás nem megfelelő irányba mutatott. Először is szeretném biztosítani szolidaritásámról Cecilia Wikströmöt, és általában a svédeknek szeretném elmondani, hogy szolidarisák vagyunk velük a az országot ért terrorista támadás tekintetében. Úgy gondolom, hogy a szem, személyes támadásokat bizonyos személyek itt, itt elkövetik, de ez méltatlan, és most erről többet nem is akarok mondani. Nehéz gondolkodni ezen a kérdésen, és nehéz dolgozni ezen a témán, mert egyre inkább a helyzet ilyen skizofrén jelleget ölt, így fogalmaznék Egyrészt az európai képviselők többsége egyre több fellépést kíván az Európai Unió és a bizottság részéről, másrészt a tagállamok illetve a tanács egyre kevesebb fellépést akar, és mindenki a saját kis belső ügyeivel foglalkozik európai politikára van szükség, amelyen megfelelően egyformán, uniform módon, azonos kritériumokkal lehet kezelni a menedékkérőket. Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor általában a jog sérül a keleti határokon. Látom, hogy egyszerűen ott, ott virágzik az emberkereskedelem. A déli határ blokkot a legnehezebb helyzet a, a, a, azok számára, akik háborúból menekülnek, vagy üldöztetésből menekülnek, azok számára a déli határ lenne a fontos. Egy, az nem kormány szervezetek is azt kérik, hogy figyeljünk oda a visszaküldetési programra tagállami szinten is, figyeljünk jobban arra olyan emberek helyzetére, akiket visszaküldünk bizonyos államokba, ahol minimum jogokkal se rendelkeznek, nem tartják tiszteletben az ő jogaikat. Azt láttuk például a török megállapodással, vagy az afganisztáni megállapodással, és az Afrika szarva országaival ezt a helyzetet látjuk. Szudániakat ne küldjünk vissza Szudánba, vagy Darfurból, vagy más helyzetről érkező személyeket ne küldjük vissza a hazájába. És úgy gondolom, hogy az a közlemény, amit most bemutattak, csökkenti az önkéntes visszaküldés, visszaforgatás lehetőségét, fölgyorsítja a folyamatokat, a menedékérőkkel megfelelően kell kezelni, a erőszakos visszafordítás, visszaküldés nem lehet megoldás. Az emberi jogokat tiszteletben kell, hogy tartsuk, a migránsok jogait tiszteletben kell tartsuk, és a Genfi egyezményt tiszteletben kell tartsuk, és úgy látom, hogy ezektől egyre inkább eltávolodunk. Köszönöm, akkor most a bizottság képviselőjehez fordulnék Tudoráke úrhoz. Nagyon sok fontos felszólalás elhangzott, ezért szeretném azt kérni a parlament és a bizottság, a szakbizottság nevében, hogy koncentráljon arra, hogy a bizottság mit tud tenni, és specifikusan térjen ki arra, hogy mit tehet a bizottság a visszaküldési irányelv tekintetében, illetve mit nem tehet meg. Tudom, hogy az időnyomás alatt is vagyunk, de ezért szeretném arra kérni, hogy legyen szíves elmondani, hogy mit tudunk mi befolyásolni, mit tudnak önök befolyásolni, tehát specifikusan mit lehet tenni. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszöntet mondani a képviselőknek a kérdésekért. Első kérdés Több felszólalásban is elhangzott a visszaküldési egyezmények vagy megállapodások kérdése, az együttműködés harmadik országokkal. Tudva azt, hogy az együttműködés nélkül és a jó visszafogadási megállapodás vagy rendezés nélkül mi nekünk se lehet hatékony visszaküldési politikánk. Ezzel abszolút egyetértek a bizottság, illetve a biztos, amikor itt volt, többször is beszélt arról, hogy milyen fontos a szerepe az Európai Bizottságnak, illetve az EKS-es kollégáknak azért, hogy jobb legyen az együttműködés a harmadik országokkal, különösen a visszafogadási egyezmények tekintetében. És mi EU szintű, nem bilaterális, hanem EU szintű egyezményről beszélünk. Ugyanakkor, mint minden nemzetközi megállapodásnak, ennek is két oldala van. Eddig 17 harmadik országot sikerült meggyőznünk, arról, hogy írják alá a visszafogadási egyezményt, és ott jól működik ez. Nehézségeink voltak, például Pakisztánnal, de ebben az esetben is most sokkal jobban működik már a rendszer, egy évvel körülbelül, mint korábban. A jelenleg tárgyalunk visszafogadási egyezményekről, csodákat nem várhatunk, minden lehetőséget megrakadunk, és mindjárt rátérek egy másik kérdésre is arra, hogy hogy elég energiát befektetünk ebbe a tárgyalásokba, természetesen igen. A partnerségi keretek között a múlt évben, és különösen az úgynevezett kompakt öt országa esetében másfajta módszereket alkalmazunk, és így a visszafogadási egyezményben más politikai területből, DEFCO, Trade, Visa területéről is beveszünk elemeket, csak azért, hogy a megfelelő együttműködési keret kialakulhasson, és így alá lehessen írni ezekkel a harmadik országokkal az egyezményt. Az elmúlt hónapokban gyakorlatilag gyakorlatilasabb és eredményorientáltabb megközelítést alkalmaztunk, innovatív gyakorlati megközelítéseket alakítottunk ki, és amikor azt láttuk, hogy a harmadik ország nem áll készen az egyezmény aláírására, és most Afganisztán elményét, példáját mondanám, operatív rendszereket alakítottunk ki, vagy másfajta együttműködési rendszereket, amelyek szintén egyetemen fogalmaznak a szabályok tekintetében és a védzáradékok tekintetében. Következő kérdés, hogy elégedettek vagyunk a tárgyalások állásával? Nem. Többet remélünk. Azt reméljük, hogy Nyugat-Afrikában az származási országokkal az visszafogadási együttműködés jobb lesz, de intenzíven folytatjuk a tárgyalásokat ezekkel az országokkal. Reméljük, hogy idén a partnerségi keret megközelítésével jobb eredményeket tudunk elérni. Második kérdés. A menedék kérelmek eh, kapcsolatos eljárás. A tagállamok használják -e az összes lehetséges mechanizmusokat, amelyek rendelkezésükre állnak, azért, hogy föl lehessen gyorsítani a menedékkérelmek elbírálását. Folyamatosan monitorozzuk, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák a menedék eh, rá vonatkozó jogszabályokat, folyamatosan értékeljük ezt. Nagyon sok kérdés vonatkozott a visszaküldési irányelvre, illetve a fogvatartás és őrizetre, hogy a tisztelt képviselő pontosította ezt a kérdést, illetve felmerül az, hogy milyen korlátok szerepelnek az irányelven, és hogy ezeket kihasználják, ezeket visszajönnek e a tagállamokkal, illetve volt egy konkrét kérdés, hogy hány ország ültette át az irányelvet átültetés tekintetében mindegyik tagállam átültette az irányelvet. Az, hogy milyen módon, milyen mértékben történt, az egy más kérdés. Két év óta Schengeni értékelési missziókat szervezünk pontosan a visszaküldésre vonatkozóan, és ajánlásokat is érünk. Az ajánlásainkban semmi nem elméleti, és nem pedig elméleti értékelésen alapul, valójában az ajánlások a gyakorlati megfigyelésekből származnak, és azokból az eredményekből, azokból az értékekből, számokból, amelyeket begyűjtöttünk a Schengen értékelési folyamat keretében. Az, hogy az irányelvet hogyan ültették át a tagállamok, illetve hogy a tagállamok milyen módon alkalmazzák például a határidőket a fogvatartás és őrizet tekintetében, gyakorlatilag az értékelés tárgyát képezi. Eltérő ez a gyakorlat? máig a Schengen értékelési missziók keretében nem találtunk alapot arra, hogy kötelezettségszegési eljárást indítsunk, de a lehetőség fennáll a tekintetben, attól függően, hogy a Schengen értékelési missziók milyen eredményeket hoznak. Gyakorlatilag az értékelés felénél tartunk, a tagállami értékelés felét végeztük mégse kell. Aztán a menekült és irreguláris migráns között van-e különbség? Igen, szerintünk van. Egyértelmű a különbség a mi jogalkotásunkban, a jogszabályainkban, a eljárásokra vonatkozóan, tehát a menekültek, illetve nemzetközi menedéket kérők, menedéket keresők, illetve a szabálytalan helyzetben tartoz, itt tartózkodó migránsok között, és hogy az őrájuk vonatkozó szabályokat hogy kell alkalmazni, itt igenis van különbség. Aztán jog, ö, törvényes utak és hatékony visszaküldés. Mi nem gondoljuk úgy, tehát a legális migráns utak és a hatékony visszaküldés között szerintünk nincs szoros kapcsolat. Mi próbáljuk ennek alapján építeni a migrációs igazgatási rendszerünket. Támogatása a visszaküldési politikára, visszaküldési eljárásokra. 20 milliót említett egy képviselő. Szeretném pontosítani, hogy máig az integrációs alap menedékkérők számára 2014-18-ra 806 millió áll rendelkezésre, csak 2017-ben a bizottság plusz 200 milliót bocsát rendelkezésre, azért, hogy fokozódjanak a tagállami kapacitások a, erre vonatkozóan. Tehát úgy gondoljuk, hogy a pénz eh, lehetőség eh, rendelkezésre áll az önkéntes visszafordítás és a eh, kényszer visszaküldés esetében is. Megfelelő nyomon követjük-e az önkéntes visszaküldés? Ez egy nagyon jó kérdés. A reintegrációs komponenst alkalmazzuk, mi így nevezzük az önkéntes visszaküldést és a új, újraintegráció, tehát nagyon fontos eleme ennek a csomagnak. Vannak programjaink folyamatban olyan országok esetében különösen, ahol a reintegráció érzékeny kérdés. Vizsgáljuk azt, hogy a visszatérő személyek hogyan tudnak újra integrálódni a közösségeikben, illetve hogy ezek a közösségek hogyan fogadják vissza ezeket a migránsokat. Természetesen a hosszú távú cél az, hogy ne induljanak el újra ezek a személyek az EU felé. Köszönöm. Okay, thank you very much. And... Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk a hatodik és a hetedik napi rendi pontot. A szavazás 11 után 10 perccel kezdődik, addig szünetet tartunk, és ha nincs valakinél itt szavazókártyája, akkor a harmadik emeleten ezt megtalálja, tehát 11 óra 10-kor találkozunk. Morales. Okay, colleagues, we're going to begin the votes. Take your seat. Kedves kollégák, foglaljanak helyet, elkezdjük a szavazást. Mindenki készen áll rá. Az első szavazás, a nyolcadik napi rendi pont, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok, Daniel Viotti, az előadó és kezdhetjük. 15-ös, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Egy-két kollega még most érkezik, úgyhogy pici szünetet tartok. Nyitva tartom a szavazást, ne aggódjanak közben. Hát, ha valami történik, azért én leszek a felelős. Mindenki szavazott, lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 16-os szavazás. Megnyitom a ö, módosító, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. 17-es. Megnyitom. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 18-as. Megnyitom a szavazást. Közbeszólás a gépem nem működik, de igennel szavaztam. Rendben van, ezt figyelembe veszük. Spinelli asszony, tehát igennel szavazott plusszal, ez az ő módosítója volt. Nem, csak nem ellenzi valaki a saját módosítóját, akkor ez így szokott lenni. De még mindig nyitva van a szavazás. Most lezártam. Elfogadtuk. 19-es, megnyitom. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Egyes és 20 módosítók, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es módosító első rész. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. 21-es második rész, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Kettes módosító, megnyitom. Lezártam. Elfogadtuk. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Négyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös. Megnyitom. Lezártam. Elutasítottuk. 23-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 26-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 27-es. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. 28-as. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. 29-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. 30-as. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. 31-es, megnyitom a szavazást. Lezártam, elutasítottuk. 32-es, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 35-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 7-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 36-os módosító első rész. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 36-os második rész. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. 37-es, 38-as, 39-es blokkban megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Hivatkozások. 8-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 9-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezártam. elfogadtuk. Tízes. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Tizenegyes. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Tizenkettes. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 13-as módosító. Megnyitom. Lezártam. Elutasítottuk. szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk, 45 igen, 5 nem és 3 tartózkodással. Gratulálok az előadónak. Következik eh, a 9. napi rendi pont operatív és stratégiai együttműködés Dán Királyság és az Európol között. Ha Diaz úr nem kíván szólni, akkor rögtön el is kezdhetjük a szavazást. Röviden. Köszönöm, elnök úr. Három módosító indítványt nyújtottak be Cippel asszony és Cinici asszony részéről, illetve Petersen úr részéről, mind a hármat elfogadjuk. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Diaz úr. Rendben van, kollégák, akkor azonnal szavazhatunk. Egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, ezt is elfogadtuk, és végszavazáshoz megnyitom a szavazást. Lezártam, elfogadtuk 51 igen, egy nem, egy tartózkodással. Gratulálok az előadónak, Diaz de Mére úrnak. Köszönöm Kedves kollégák, ezzel befejeztük a szavazást és az ülést is, a koordinátorok tanácskoznak. Egy 10 perces szünetet tartunk. How are you?